a következő ülésre holnap kerül sor február three án szerdán nine órától fourteen óra thirty percig és fifteen órától twenty three óráig vagyis two thousand and sixteen február three án szerdán. a napirendet képviselőtársaim már tették és az európai parlament honlapján is elérhető. az ülést berekeztem mindenkinek jó éjszakát kvánok!